Guten Morgen, wir nehmen... Jó reggelt kívánok, megkezdjük a munkát. Méghozzá... Parancsoljon. Elnök asszony, úgy vélem, hogy tegnap nem tudta befejezni a prezentációt az Olaf, és nem kapott elég időt, hogy megvitassuk ezt a jelentést. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Másfél hónappal ezelőtt a felügyelőbizottság prezentációjával kapcsolatban folytattunk vitát. A bizottság elnöke és tagja is beszélt, és tegnap Ön leállította ezt az eljárást. A központi kérdésnél ezek a számok és tények, amiket bemutatott az Olaf, ezek megbízhatóak -e, vagy nem? Erről volt kérés, ezért azt gondolom, hogy második lehetőséget kéne adni erre, méghozzá az őszi ülésszak elején, hogy megbeszéljük az Olaf tevékenységét, azt láttuk, hogy rendszeresen vitát kell folytatni az Olaffal, ez tegnap kiderült, hiszen számos felöltett kérdés nem tisztázott eléggé az főigazgató, ezért folytatni kell az eszmecserét hiszen megbízható Olafra van szükség, nem pedig olyan szervezetre, ahol elfogadják, hogy felelősséggel bírnak, de mindig van egyfajta kétség közöttük. Na, azt gondolom, hogy a tegnapi eljárást igenis bal szerencsés módon szakította félbe. Pilinszki úr, jó lett volna, hogyha tegnap szólt volna erről, akkor meg lehetett volna valamit csinálni, tudja, a felügyelő bizottság 90 percet kapott, a főigazgató 90 percet kapott, ő 110-et a végén ebből felhasznált, ha jól számoltam. A főigazgatót félbeszakítottam egyébként, miután több mint 15 percig válaszolt egyetlen kérdésre, miközben számomra derült ki a válasz. Lehet, hogy ön egy kicsit jobban megérti hogy miről van szó. Azt mondtuk, hogy írásban válaszolt tegnap, és összeállítunk egy kérdőívet, és plusz kérdéseket lehet megfogalmazni az éves jelentésével kapcsolatban. Erre lesz egy határidő, amíg összeállítjuk a kérdőívet, és ezt megmondjuk önöknek is, és hát abból indulok ki, hogy a kérdőívet is megvitatjuk még egyszer vele és igyekszünk megbeszélni ezt vele. Szeretném elmondani önnek egyébként, hogy csodálom, hogy hiányzik eh, a precízió a válaszaiból. Ezt én neki még el fogom személyesen mondani és nyilvánvalóan lesz ennek folytatása, hogyha pontosító válaszokat kapunk, ha mi pontosító kérdéseket teszünk fel előtte, persze ebből indulok, hogy ilyeneket fogunk kapni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy legutóbb a főigazgató úr elmúlt év szeptemberében jártak örünkben, Tudja, hogyha informálisan megkérdezik, hogy sértettek vagyunk-e, hogyha nem olyan sűrűn jön, ebből nem arra következtetek, hogy, nem, hogy nagyon szívesen jön a körünkbe. Nyilván feldolgozzuk ezt az egészet, lesznek további fordulók, megbeszélések, lesznek lehetőségek arra, hogy beszéljünk adott esetben a felügyelőbizottság jelenlétében, vagy az ellenőrző bizottság jelenlétében, Nyilván mindenkinek van erről egy elképzelése, nem kell aggódnia, amit ön kért, annak eleget lehet tenni, majd van-e további hozzászólás a tegnap esti, vagy a tegnapi témával kapcsolatban? Én is örültem volna egyébként, hogyha nem kellett volna félbeszakítani őt. Nagyon szerettem volna, hogy nem kell félbeszakítani, de mindenkinek elmondtuk, hogy mennyi ideje van. Egyébként itt volt a tanulmánykészítők csoportja, és amúgy is egy 20 perces késéssel kezdtek és tegnap még 10 perccel hét előttig maradtak többen, és köszönöm akiknek maradt, akik maradtak, és hát remélem, hogy ezt így el tudja fogadni, és további megjegyzés nincsen, akkor szavazás következik. A az Európai Unió pénzügyi érdekének önök közös agrárpolitika teljesítmény alapú ellenőrzés a téma. Erről szavazzunk mindenki. Magával hozta a szavazókártyáját. Van-e olyas valaki, aki nincs szavazó kártya? Arra kérem önöket egyébként, hogy egy próba, egy teszt szavazást tartsunk, hogy lássuk, hány kártyánk van összesen. Huszonkettő, huszonnégy, huszonketten nyomták meg a gombot. Petri. Két kollega, kolléga elfoglalt éppen, és jó, akkor rendben. Nyolcas módosító, az első, amiről szavazunk, három részben szavazunk. Igen. Még nem. Kézzel szavazunk, tehát a nyolcas módosító első rész mellette ellene tartózkodás, az első volt a többségben, a második rész mellette ellene tartózkodás, itt az ellenszavazók voltak többségben, a harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük 13-ast ellenőrizzük. Vége. Lezárom. Tizenhatan ellen, igen, tizen mellette elutasítva. Tizennégyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene. Most nem látom az eredményt, ellenőrizzük. 20-as. 20-as módosítóról szavazunk, tehát lezárom elutasítva 13-12 arányban. Legalább jól láttam. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, 19-esnél mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene ezt ellenőrizni szeretném. 21-es első rész. Ellenőrizzük. Befejezem. Második rész, ezt az elsőt elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene ezt is ellenőrizhetjük? 23-as módosító. Azt hiszem elutasították, de nem esküszöm meg rá. Lezárom. 13-12 arányban. Elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 28-as mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de ellenőrizzük a 28-ast. 12-13 arányban megint, ahogy vége. Igen, elutasítottuk. 29-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene 35-es módosító, ezt ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk. 35-es módosítót ellenőrizzük. Vége. Elutasítva. 14-12 arányban. Elutasítva, tehát 37 36 os megegyeznek. 36-os mellette ellene tartózkodás. Ugyanolyan többséggel utasítottuk el. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell a 39-es második része. Vége. Egyenlő döntetlen, de ez elutasítást jelent. 13-13? Mi van döntetlennél? Elutasítva. Elutasítást jelent. 13-13. Elutasítás. Jó. 40-es. Egy szóbeli módosítóból van-e kifogások a szóbeli módosító ellen? Jó, akkor szavazunk a szóbeli módosítással együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A preambulumba kezdés 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell a hármas preambulum bekezdést. Vége. Lezárom. Elutasítva. Négyes eh, preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadó. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva a hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva a hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a mezőgazdasági szakbizottság véleménye következik. Egyes okafogyottan vagy kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes, megint csak el okafogyott ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas, nézzük a tizenegyes, mit kell itt csinálnom, elfogadva, jó. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es egy szóbeli módosítóval, Gizeke kolléga terjesztette elő. Van-e kifogások a szóbeli módosítóval? Nem? A, mellette ellen tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 11-es, már okafogyott, tehát 12-es, okafogyott, 13-as mellette ellen tartózkodás, elutasít a 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette. Mi a dolgom itt? Mellette? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 10... Mm. A 17-es oka fogyott, 18-as, mellette ellene ellenőrizzük, jó? A 18-as agri, ellenőrizzük. Köszönöm. Elutasítva. 13-12 arányban 19 oka fogyott, 20-as, 20-as mellette ellene tartaszkodás 21-es, igen, ezt már lefettük, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-es mellette ellene tartózkodás elfogad a 24-es mellette ellene tartózkodás elfogad a 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 27-es mellette jó, bocsánat, ez kavad 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most eh, a jelentésről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. 23 egy két tartózkodás mellett gratulálok az előadónak az eredményéhez. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt elintézni. Folytatjuk a napirendünket méghozzá a 9-es napi rendi ponttal mentesítésekről van szó. A 9-es az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, a Budapesti Intézet, az EIT. Csárnecki kolléga, az, aki az elődője ennek, mindjárt szót is adok neki, Csárnecki kolléga, parancsoljon. Oda, oda. Thank you, Madam Chair. Uh, Köszönöm a szót, elnök asszony, és szeretnék gratulálni az előző szöveg jelentéstevőjének. Nos, akkor most nézzük az EIT-t. Megvizsgáltuk, hogy melyek a fontos uh, problémák az EIT költségvetésének uh, végrehajtásával kapcsolatban, voltak problémák az ex ante és az ex post ellenőrzésekkel kapcsolatban is, valamint a közbeszerzési eljárások területén is. Ezért a parlament úgy döntött, hogy elhalasztja az EIT mentesítését áprilisra. Voltak személyzeti problémák is az EIT-nél, aztán az a felvevési kapacitással kapcsolatban is voltak problémák, valamint a belső audit által kidolgozott ajánlások végrehajtásával is. Tehát a mentesítés először is elhalasztásra került. Részletes jelentésre volt szükség, hogy az EIT be tudjon számolni arról, hogy hogyan próbálja megoldani ezeket a problémákat. Ez elkészült, és ezt a jelentést én értékeltem is a jelentés tervezetemben. Az intézet a tanúsítással rendelkező auditor, auditorokat is megvizsgálta, hogy a kezd, kedvezményezetteknek eljutatott támogatások felhasználása hogyan történik. A támogatások felhasználására vonatkozólag is elkészült egy külön audit. Az intézet még egy ex post ellenőrzést elindított a támogatások kapcsán, hogy ezeknek az ellenőrzése kielégítő legyen, és ez most már a teljes támogatások 40%-át lefedi, a 2013-as támogatási megállapodások alapján, tehát ez már egy kétszintű ellenőrzési rendszer. a hiba ráta 0,9 százalék volt, és a reziduális hiba százalék pedig 0,67 százalék. Az intézet ellenőrizte a közbeszerzési pályázati rendszerét is, a szabálytalan szerződéseket törölték, és a személyzetnek pedig közbeszerzési képzést tartott. 12%-kal csökkentették a személyzet számát a 2014-es évben, az előző évben 25% volt ez az arány. Mint előadó, javaslatként megjelöltem a szövegemben, hogy én most már megadnám a mentesítést az EIT-nek. Uh, Ennyi volt? Igen. Jó, akkor befejezte. Köszönöm szépen az ajánlás tehát az, hogy mentesítés, vannak hozzászólások, Warwin kolléga. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I also thank... Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a szocialisták eddig is támogatták azt a javaslatot, hogy el kell halasztani a mentesítést, mert nagyon sok olyan nyitott téma volt, amiket maga az előadó is beazonosított, és nagyon örülök, hogy az előadó ezeket már részletesebben meg tudta vizsgálni, és nagyon sok előrehaladás történt. Ezek tényleg részletesen szerepelnek az előadó jelentésében, úgyhogy örömmel mondhatom, hogy a szocialista frakció maximálisan támogatja az előadót, és azt, hogy már adjuk meg a mentesítést. Stehovski kolléga. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji i panu zpravodajovi. Köszönöm, elnök asszony, és köszönjük mi is az előadó munkáját. Az EPP nevében szeretnék nyilatkozni, és néhány megjegyzést szeretnék elmondani a mentesítést jogosan halasztottuk el, ezzel mi is egyetértettünk, és mindenképpen azt az üzenetet akartuk eljuttatni az EIT irányába, hogy ez nem megfelelő eljárás, és hogy a jövőben változtatást várunk. Szerencsére el is értük a célunkat, mert az EIT-nél nagyon sok kiigazítás és módosítás történt, amelyek valóban jók és elfogadhatóak. Én is úgy vélem, hogy a mentesítés megadható az EIT-nek, Ugyanakkor szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a munka itt nem áll meg, hanem továbbra is figyelnünk kell az EIT-t, hogy valóban ezen az úton halad-e tovább, vagy pedig esetleg visszaesés történik a humán erőforrás politika területén, ugyanis van három be nem töltetlen poszt. A turnovert is folyamatosan figyelnünk kell, és azt is, hogy az ajánlásoknak megfelelően jár-e el majd az EIT. Tehát nem ülhetünk a babérjainkon, hanem a 2014-es és a 2015-ös mentesítésnél majd nagyon szigorúan kell eljárnunk az EIT-vel kapcsolatban. Röviden összefoglalva most adjuk meg a mentesítést, de figyeljünk oda jobban az EIT-re. Köszönöm szépen. Még valaki, Ali kollega. Благодаря, госпожо председател. Аз също на моя ред искам да поздравя. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék Csernecki kollégának gratulálni a jelentéstervezethez a 2013-as mentesítés kapcsán. Az első jelentéstervezet ugye visszautasításra került, maga Csernecki úr javasolta, hogy halasszuk el a mentesítést. Azóta szerencsére megkaptuk azt az információt, amire szükségünk volt, hogy kedvezően meg tudjuk ítélni az EIT helyzetét. Nagyon sok mindennel egyetértek az új jelentésben. A tranzakciók jogszerűsége most már elfogadható, ami a tanúsítványán rendelkező auditvizsgálatokat illeti, szerintem ez a kérdés is rendezett, illetve az auditok minősége is javult. A tanúsítványokkal kapcsolatos kérdések is most már elfogadhatóak. A belső audit is javult az EIT-n belül, és mindez lehetővé tette, hogy megfeleljenek azoknak a követelményeknek, amelyek a közbeszerzésre vonatkoznak mind költségvetési szempontból, mind pénzügyi menedzsment szempontból. Tehát pozitív tendenciákat látunk az EIT berkein belül, a monitoring és a planning területén is. A kedvezményezettek elbírálása javult, valamint a belső auditnál is javulást tapasztaltunk. Tehát mindenképp pozitív fejleményeket tudunk felsorolni. Az akcióterv végrehajtásánál is pozitív változásokat láttunk. Tehát itt voltak mindezek a pozitív lépések, ezeket mindenképpen el kell ismernünk, éppen ezért mi is támogatjuk most már a mentesítést. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Más nem kíván szólni. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 4, és szeptember 22-én fogunk majd szavazni Csáneszki kollega vélemény tervezetéről. Október 2-án kerül a plenáris ülésre a vélemény, tehát az EIT valószínűleg megkapja a mentesítést, de azért bizonyos feltételekhez, feltételeket meg fogunk határozni, mert hát ez eddig legalábbis mindig indokolt volt. Folytatjuk a munkát, az Artemis mentesítésére vonatkozó jelentés Csárnecki úr. Uh, thank you much indeed, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is beazonosítottuk, hogy az Artemis uh, költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban nagyon komoly nehézségek merültek fel, ezért uh, elhalasztottuk ugyanúgy áprilisban a mentesítést, mint az előző napi rendi pont uh, esetében. Az expost ellenőrzések, a költségvetés végrehajtásának gyengesége és a menedzsment problémák, valamint az összeférhetetlenségi kérdések oda vezettek, hogy az ex post audit stratégiákat teljes mértékben át kellett szervezni, és 2014-ben egy közös joint undertaking jött létre a kettő régebbiből, és úgy véltük, hogy ez az Artemis és Anyák összeforrása megoldja majd azokat a problémákat, amelyek a két rendszer működésénél még fentálltak. Az ex post auditok, az administratív megállapodások, amelyeket a nemzeti finanszírozó hatóságokkal írtak alá, mindenképpen jobb helyzetbe kerültek, és ezekkel kapcsolatban egy specifikus jelentéstételi formanyomtatvány jött létre. A nemzeti biztosító rendszerek is megfelelőképpen működtek már a közös rendszerben, ami pedig a menedzsmentet illeti, illetve az összeférhetetlenségi problémákat az igazgató, illetve a magas beosztásban dolgozók számára megvizsgáltuk az önéletrajzokat, megvizsgáltuk a benyújtott motivációs leveleket, és így kerültek kiválasztásra az új rendszer vezetői. Ezeket egyébként a websájton is közzétettük. A reziduális hiba százalékot sikerült csökkenteni, körülbelül úgy dolgoztunk, mint ahogy a bizottság dolgozik a reziduális hiba százalék kérdések kezelésében. 157 audit tranzakció volt egyébként ebben az időszakban, és 0,073 volt a hiba százalék. És most a 337 tranzakció után a hiba százalék 0,066 százalék volt, amely a 200%-os küszöb alatt van természetesen. Megvizsgáltuk, hogy milyen cselekvéseket indítottak el a hibák kiavítására, és most már tudom javasolni a mentesítés megadását. Köszönöm szépen. Az artemis és az Eniakról is beszélt, tehát együtt eh, Balcitis kollega. Tikrai noriu padėkoti pranešėjai. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Richard Csárneckinek a munkáért az Artemiseniák témakörében. Azt hiszem, hogy minden problémát rendkívül érthetően és röviden foglalt össze a szövegben. A szocialista frakció nevében úgy véljük, hogy meg lehet adni a mentesítést, mi igazából már régebben is a mentesítés mellett szavaztunk, ugyanis a kiegészítő ellenőrzések után a hiba százalék rendkívül alacsony szinten mozgott. Most már ugye nem a két eredeti rendszer működik, hanem az egy összeolvasztott rendszer, és az a tény, hogy a mentesítést egyszer elhalasztottuk, ez lehetővé tette, hogy kicsit messze megvizsgáljuk a helyzetet. A nemzeti audit intézetek egyébként nem mindig nyújtanak megfelelő és megbízható információt. Mi úgy véljük, hogy minden évben legalább egy vizsgálatot kellene tartani azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti audit intézetektől kapott információ megbízhatónak tekinthető e vagy sem. De most minden esetre a mentesítés mellett szavazunk. Köszönöm szépen. Kívánom még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor itt is szeptember 4-e a határidő a módosítók benyújtásához, a szavazásra pedig ugyanúgy, mint az előző esetben, szeptember 22-én kerül sor a szakbizottságban. Következő mentesítés, tanács és európai tanács, Csáneszki kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden. Ami a tanácsot és az Európai Tanácsot illeti, itt azt javaslom, hogy utasítsuk el a mentesítés megadását. Szeretném jelezni, hogy semmi, megismétlem, semmi nem változott nem látom azt, hogy lenne együttműködés a tanács részéről, nem kapjuk meg a dokumentumokat, a magyarázatokat, amelyeket kérünk. Nagyon sok olyan kérdésünk van, amelyekre nem kaptunk választ, és ezért ebben az esetben nem látok semmilyen lehetőséget arra, hogy a tanácssal és az Európai Tanácssal korrektül tudnánk együttműködni. Hát itt ehhez nem sok mindent tudunk hozzátenni. A koordinátorokkal megegyeztünk abban, ugye a tanács új főtitkárával próbálunk egyeztetni, időpontot kérni, de hát most a görög ügyek és más munka ezt megakadályozta. Szeptemberben azonban az híd építés projekt, ami ugye nagyon modern kifejezésé vált, beindul, és akkor majd az új főtitkárral egyeztetni fogunk. Az új soros elnöksége is remélem, hogy lesz előrelépés, erről szerettük volna most tájékoztatni önöket. Senki nem jelezte, hogy szeretne ezt hozzászólni, és szeptember 4 a módosítók benyújtásának határideje akkor Csernecki ünnepi játékoknak még nincs vége. Csernecki korega ugyanis az előadója a 13. napi rendi pontnak is. A vélemény tárgya, hogyan lehet jobban megvalósítani az uniós külpolitikai célokat. Csernecki kollega parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, hát ez a keddi nap, ez az én napom, ezt tényleg így van. Nos, nagyon, ami nagyon fontos ezzel a kapcsolatban, ezzel a vélemények kapcsolatban az az, hogy az elszámoltathatóság, hatékonyság kell, hogy javuljon az ENSZ-ben, különösen ami az EU forrásokat illeti. Fontos a közelebb hozni egymáshoz a két irányítási rendszert. A legjobb gyakorlatok cseréje is rendkívül lényeges. Emellett az intézményközi partnerség az ENSZ és az EU között is kell, hogy javuljon, szükség van kockázat elemzésekre, mind a két oldalon az irányítás kereteit, az audit funkciókat, ellenőrzéseket javítani kell, hogy megbízható adatok állnak, álljanak rendelkezésre. Szükség van az átláthatóság, az intézményi elszámoltathatóság javítására minden szinten. Biztosítani kell a hozzá hozzáférést a megalapozott pénzügyi adatokhoz az EU finanszírozást kapó projektek esetében. Ezt a parlament mindig is kérte. Emellett szükség van arra, hogy javuljon az együttműködés az ENSZ és az EU között finanszírozási kérdésekben, az ENSZ auditek kapcsán, itt a célunk az, hogy az EU pénzek felett jobban tudjunk őrködni. Köszönöm. Szeretnék utalni arra, ja, köszönöm a véleményt és amit elmondott, de szeretném elmondani, hogy ez egy régi probléma. Már 2009 előtt is nagy vitákat folytattunk az ENSZ-el, arról a kérdésről, hogy tulajdonképpen mit tudunk mi arról, hogy mi történik az eh, EU eh, pénzekkel, hiszen az ENSZ eh, különböző szakosított szervezeteinek a finanszírozásában az EU meghatározott szerepet játszik. Most időközben mi történt? Hát nem sikerült jó eredményeket elérnünk, kielégítő eredményeket, hogy azt mondhatnánk, most már mindent tudunk. Ezért Véleményem szerint itt még kicsit gazdagítani kell ezt a véleménytervezetet, ebben én is részt fogok venni. Biztosítani kell, hogy a következő öt évben jelentős erőlépés történjen, több történjen, mint ami az elmúlt tíz évben történt. Geyer kollega. Köszönöm, elnök asszony. Az ön észrevétele indítatott arra, hogy szót kérjek. Hogyha az EU-ban megnézzük, hogy hogyan történik a pénzek elköltése, akkor a, ezek a vagyonkezelő alapok jelentik az egyik legfontosabb pillért. Feltesszük a kérdést, hogy a, az ellenőrzéseket kritikus pontokon határozzuk meg, azt nem csak nyerhetünk, hanem veszíthetünk is mivel az ENSZ a fejlesztési politika kapcsán olyan helyekre is eljut, ahova az EU nem, egy, hogyha következetes végeznénk ellenőrzéseket, amikor nem kielégítő a helyzet, az azt jelenti, hogy mondjuk azt kellene ajánlanunk, hogy az USA rasszanjainak a működését állítsuk le. Ez, ez nagyon rossz helyzetbe hozná az EU-t, kimaradnánk a fejlesztés politikából. Mi történik ugye az EU pénzekkel? Az első jelentést, amit a parlamentben készítettem, ebben arról volt szó, hogy hogyan történik Afganisztánban az EU támogatások elköltése. A pénz elsősorban az ENSZ trust fundjain keresztül került elköltésre, és most egy kicsit kiélezem a helyzetet, és lehet, hogy kicsit igazságtalan is, amit mondok, de azért teszem ezt, hogy világossá váljon, hogy mi történik. Teljesen látni lehet, hogy az EU mennyi pénzt tesz különböző ENSZ projektekbe. Ezt nem nehéz megállapítani. Ez pár még tisztviselő el tudja magyarázni, hogy hogy történik. Az EU intéz egy kérést az ENSZ-hez, az EU ugyanis intézményként, Európai Unióként nem tagja az ENSZ-nek. Amikor New Yorkban voltam, és ENSZ tisztviselőkkel megvitattuk ezt a problémát, az európai számbevőszékkel egy szinten kellene, hogy legyünk, és az aktákba való eh, betekintés eh, tekintetében. Eh, hát udvariasságból az EU és az EU ellenőrzési mm, kérelmének elegetetek, bár ezre nem volt köteles az ENSZ. Az ENSZ Trust fándjai az alapok kapcsán, most egy kicsit ironizáljak, hát nem lehet pontosan meghatározni, hogy mondjuk Afganisztánban melyik apró részlet finanszírozása történt EU pénzből, és melyek más támogatási forrásokból. Az ENSZ nyilvánvalóan nem olyan szervezet, amelyben nem bízhatunk, vagy amely kapcsolatban bizalmatlanak kellene lennünk, de hát azért az EU adófizetők pénzének a felhasználásáról tudni kell, hogy ezt észszerűen költik el, vagy sem. Ezért azt nem fontoljuk meg még egyszer, hogy mi lenne a következmény annak, hogyha arra jutnánk, hogy nem elég az ellenőrzés. Akkor nagyon gyorsan egy politikai döntés kellene meghozni, azt kellene ajánlani, hogy állítsuk le a trasszandok finanszírozását vagy támogatását, ezt alapvetően nagyon rossznak tartanám, mert az, hát hogy most az ENSZ kielégítő ellenőrzési lehetőséget biztosít az ENSZ-nek, vagy sem, mert hát erről vitatkozhatunk, de ne állítsuk le a támogatást. Önök most nem akarom itt kétoldalú vitával alakítani a, a vitát, de hát azt mondani, nem, nem fekete-fehér ez a helyzet, hogy itt mi részben itt ugye nem téglákat finanszírozunk, hanem Afganisztánban meg kell néznünk, hogy például hova kell fókuszálnunk. A Gáza, gázai övezet, Palesztina egy ilyen kulcsfontosságú terület. Az EU az ENSZ-en keresztül most már harmadszor vagy sokat szor vett részt a háború utáni helyreállítási projektekben. A liberálisok, az ALDE frakció azt javasolta, hogy utazzunk el oda. Idén ebből nem lett semmi, de Nyilvánvalóan egyszer majd meg kell vizsgálnunk a helyszínen és a helyzetet. Az Európai Számbevőszéktől érkezett kritika, hogy az elszámoltathatóság, a kötelezettség kapcsán nem minden teljesen átlátható. Megnéztük a Trassan működését Irakban, Afganisztánban, sok ülésen, találkozón vettük részt e, az ENSZ tisztviselőkkel, és sok területen tovább kell lépnünk tehát hogy mi történik az EU támogatási pénzekkel az ENSZ-ben, itt tovább kell vizsgálódni. De Geyer kollégával egyetértek, az, az együttműködés jó nekünk is, mert az ENSZ eljut olyan helyekre is, ahova az EU nem tud, vagy nem akar el, elmenni. És azt hiszem, hogy minden mentesítési állásfoglalásunkban leszögeztük, hogy az ENSZ-nek folyosított pénzeket, összeget csökkenteni akarjuk, és ez már meg is történt. Az összegek, az összeg most kb. 1 milliárd euró, és volt olyan év korábban, amikor 3 milliárd volt ez az összeg. Itt Persze a legegyszerűbb, hogyha a bizottság a rendsnek folyosítja ezt a támogatást, de jogosak a kritikák. Elég sokáig tartott az Európai Bizottság is szó szavát betartotta, és javítja az ellenőrzést. A bizottság saját maga is létesíthetne ilyen trust azt hiszem most mindenképpen az EU a legnagyobb fejlesztési segélyek folyósítója erősebb pozícióba kell, hogy kerüljön. Ez egy olyan történet, amit nyomon kell követnünk. A módosítók benyújtásának határideje ma, július 14-e, Csáneszki kollega, hányig lehet módosítókat benyújtani? nem, elnézést, elnézést tévedtem, mondja az elnök asszony, egy sorral lejjebb néztem, tehát szeptember 4-e a határidő, és szeptember 22-én fogadjuk el a véleményt. Kíván-e még valaki hozzászólni, esetleg a külügyi szolgálat? Gyorsabban haladtunk, mint ahogy terveztük, úgyhogy lehet elcsúsztunk, és ezért a külügyi szolgált képviselője még nem ért ide. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni, akkor ezt a rendi pontot is lezárjuk. A 14. pont eszmecsere a Tinduvi kérdésről. Szőrendzen főigazgató urat 11 órára kértük, hogy itt legyen. Hát elnézést, sokkal gyorsabban haladtunk, ezért most fél, félbeszakítjuk az ülést, és 11 órakor folytatjuk. Máskülönben nehéz lenne most hirtelen ide varázsolni mindazokat, akik érintettek ebben a pontban, tehát 11 órakor folytatjuk.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

Kedves kollégák, folytatjuk a megbeszélést. A 14. napi rendi ponton üdvözlöm Főrendzen főigazgató urat, az ECHO főigazgatójáról van szó. A kérdés az, hogy a szakrai menekülttáborban, illetve Tindufi menekülttáborban milyen helyzet alakult ki. Ez egy meglehetősen vitatott kérdés volt itt a parlamentben. Akkoriban önök azt mondták, hogy Tindufba küldtek egy missziót, és szeretnénk megtudni az eredményeit ennek a missziónak. Főigazgató úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a szakbizottságnak is, hogy figyelik a fejleményeket Szauifiban. Azt hiszem, hogy ez sajnos egy meglehetősen elakadt válsághelyzet jött létre itt több területen. Ez itt most ugye épp 40 éve tart már, hogy politikai megoldás szülesen De önök tudják, hogy Dadabban, Kenyában van egy hatalmas tábor, ez is több mint 25 éve megvan, aztán itt van a palesztin ügy, és Igyekeztem a pénzt megfelelően csatornázni és a válsághelyzeteket kezelni. A mikrofon kikapcsolódott sajnos. Elnézést kérek. Nem tudom, hogy mikor akadtam el a mikrofonnal. Tehát elmondtam, hogy hol vannak ilyen meglehetősen elakadt helyzetek a világon. Számos dadabot mondtam Kenyában, ahol több mint fél millió ember van egy táborban több mint 25 év, aztán a palesztin helyzetre kell emlékeztetni még, aztán a Bika völgy helyzete is Szíriában, ha folytatódik a helyzete, és ez a pénz, amit a parlament és a költségvetési hatóság biztosít, ez olyan konfliktusba kerül, ahol igazából rövid távon megoldást nem látunk. A konkrét helyzet a szarauiakkal, Ugye itt politikai feszültség alakult ki Algéria és Marokkó között, ez okozza ezt a helyzetet. Mi azt jelenti, hogy a támogatásunkat, a segélyeinket eljuthatjuk oda, hogyha hozzáállásunk megváltozik, akkor ennek politikai vetülete is van rögtön. Ennek következtében a helyzet meglehetősen bonyolult missziónk, tehát ellátogatott oda, ön is elmondta ezt, hogy megnézzük az ottani helyzetet, áprilisban volt egy misszió, egyébként Alfonso az auditor is jelen volt, a, már ősszel is előtte, a, aztán van egy hivatalunk a környéken, Algériában, és az ottani embereink elmennek a táborba, ellenőrzik havonta a helyzetet, egy-két hétre, hogy mi is történik, tehát pontosan követjük, mi történik. Ami a legutóbbi fejleményeket illeti, itt arról kell beszélnünk, hogy mm, más forrásokból hiányzott a finanszírozás. A 2011-el hasonlítjuk ezt össze, és a mai helyzetet akkor látjuk, hogy csökkenés van mint egy 25 százalékos csökkenésről van szó, ami azzal függ össze, megint kikapcsolódott a mikrofon. És itt a költségvetés esetében az amerikaiak nem úgy emelték a hozzájárulásokat, ahogyan mi ezt szerettük volna, gondoltuk volna, kapcsolatban vagyunk velük, de összességében a humanitárius segélynyújtás ezekbe a táborokba az utóbbi 4-5 évben 25%-kal csökkent összességében ez a helyzet. Tehát önök is tudják, hogy a fő ügynökségek, amelyekkel mi dolgozunk, ez az élelmiszerprogram, a menekültügyi főbiztosság, az UNICEF is hozzátartozik, elküldött az összes diplomáciai képviseletnek egy levelet egy néhány héttel ezelőtt, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogyha a jelenlegi szint marad a finanszírozásban, akkor a kalóriatartalmat csökkenteni kell az élelmiszercsomagokban, amiket a menekültetnek adnak. Ez pillanatilag 2000 kilokalória, ezt 800-ra kell csökkenteni már ősztől, és, és további 400-zal kell ezt csökkenteni decembertől nem hozzánk fordulnak az Unióban, önök is, ők is tudják, hogy mi igyekszünk kitartani, bár nagyon nehéz, mi fenntartjuk a hozzájárulásunkat, mindenkihez fordulnak azzal, hogy további erőfeszítésekre van szükség, mert különben a bevitel a menekültek esetében egyszerűen csökken. A levél hivatkozik egyébként arra is, hogy a feszültség növekszik a táborokon belül a nyugtalanság. Volt egy diplomáciai látogatás, ott legutóbb ott beszéltek a fiatalokkal, a családokkal is beszéltek a látogatás a misszió során, és az volt a benyomás. Nem csak erről van szó, nem csak hogy, hogy mi vagyunk ott, tudom, diplomaták vannak egyéb segélynyújtó személyzet, de mindenki azt támasztja alá, hogy az instabilitás tényleges veszély a táborokon belül. A fiatal emberek, akik 16-25 év között vannak, már ott nőttek fel ezekben a táborokban, semmiféle perspektívát nem tudunk nyújtani nekik. Minél hamarabb tudunk politikai megoldást találni, annál jobb a helyzet. Nyilvánvalóan nem az én feladatom, hogy a politikai oldalon dolgozok, de önöknek is tudniuk kell, hogy a külügyi szolgálattal kapcsolatban vagyunk, beszéltünk velük, hogy mit tudnánk tenni. Egyébként az algériai barátainkat, a marokkai barátainkat is megkerestem, és rábeszéltem őket, hogy próbáljunk kiutat találni a konfrontációból, mert akik az árát fizetik ennek, azok a fiatal emberek a táborokban, de nem csak erről van szó, instabilitás alakul ki, és hát amit Laliban láttunk eh, például, adott esetben Algéria déli részéről is beszélhetnünk, hát aki, tud, aki olvas újságot tudja, miről van szó, mindenki megérti, hogy itt kialakult egy olyan potenciál, ami csak erősíti a régió eleve adott instabilitását. Hm. Tehát ebből kiindulva úgy gondoljuk, hogy jelen kell lennünk ott, meggyőződésünk, hogy biztosítani kell az összes ellenőrzést a helyszínen, hiszen számunkra is fontos volt, hogy levonjuk a következtetéseket az olafi jelentésből. Az olafi jelentés, hogy után, azután jött létre, hogy a segélyek feltűntek a piacon, tehát ott árosították őket. Létrehoztunk egy ellenőrzési környezetet természetesen, mindenek előtt csökkentették a partnerek számát, eh, hiszen egyszerűbb párbeszédet folytatni, ha csak öt partnerünk van, mint hogyha mondjuk nyolc vagy tíz van. A, a UNCEF, az OPS, Oxfam, a spanyol vöröskereszt, azok, akik a fő partnereink, és folyamatosan tárgyalunk velük, és kapcsolatban vagyunk, és a beszerzési folyamatot, a szállítást, a tárolást és az elosztást is igyekszünk ellenőrizni, és ragaszkodtunk ahhoz az élelmiszer, amely az oráni kikötőn lép be a területre, az lepecsételt konténerekbe menjen tovább, és csak akkor nyitják fel, hogyha eléri Tinduft vagyis figyelemmel kísérjük a lepecsételt konténereket, és mi nyitjuk fel őket, amikor megérkeznek. 2003 óta, amikor ezek a témák feltűntek, 36 auditálió missziónk volt, 8 ebből egyébként kint a terepen történt tehát vannak a dossziék, fájlok, amiket vizsgálni kell, de kint voltunk a helyszínen, ott a terepen, ahol a tábor van. És mint már mondtam, nem régiben, most éppen az imént, az irodánk, algériai irodánk egy-két hétre kivonul oda, havonta beszélnek a családokkal, interjút készítenek, igyekeznek eh, nyomon követni, mi történik az élelmiszerrel, ami oda megérkezik ragaszkodtunk az élelmiszerprogram keretében ahhoz, hogy legalább a, mindig jelen kell lenni az elosztópontok 20%-ánál, és ugrálnak, vonulnak az egyikről a másikra. Feltűnnek ott, az embereink ellenőrzik, de persze nem lehet mindig mindenhol jelen lenni az összes elosztóponton, de az egyik legfontosabb az egyik legmagasabb szintű globális ellenőrzési jelenlétünk van. Itt tartunk pillanatnyilag, és el kell, hogy mondjam, az önök segítségével évről évre mintegy 10 millió eurót adunk erre a műveletre, ez nem egy túl nagy művelet, persze idővel ez összeadódik, és már komoly összeg az eredmény, és örülnék, hogyha elhagyhatnánk ezt a műveletet, de azt látni kell, ha onnan kivonulunk, főleg most, hogy a többi donor csökkentette a jutatásait, nagyon súlyos helyzet alakulna ki a lakosság számára ezen a területen. A 10 millión túlmutatóan, amit finanszírozunk, minden 4 milliót költünk a csomagokra, élelmiszer csomagokra, a többi 6 millió vízre megy, az elosztásra, a javításokra, hiszen a teherautókat működtetni kell, aztán egyéb tevékenységünk is vannak. 4 millió az élelmiszerre, 6 millió pedig a többire. Beszéltem a marokkói, algériai barátainkkal, és mindenek előtt az algériaknak elmondtuk, hogy nem tudjuk többi elfogadni azt, hogy ez a téma úgy működik, hogyha a áfát alkalmaznak, és a megoldás az volt, amit javasoltak, egy, de igazából nem léptek. Kicsit bosszant bennünket ez, de használjuk az összes diplomáciai csatornát, hogy ez megvalósuljon végre, hogy az áfát nem mi fizessük és kérünk tőlek segíts, és ragaskodunk ahhoz, hogy hozzáférjenek a bizonyos termeléshez, és adott esetben el is tudják adni a termékeiket a piacon. Ez is nehezen nyelik le az algériai hatóságok ezt, de igyekeznek megnézni. A szokásos történet Kenyában ezzel találkoztunk. A menekültek természetesen sokkal jobban érezhetnék magukat, hogyha integrálódhatnának a gazdaságba adott esetben többletértéket tudnának előállítani, így pénzhez jutnának, kicsit függetlenebbek lennének a külföldi segélyektől, de ebben a helyzetben itt Algériában ellenállást tapasztaltunk a vendéglátóktól, az ottani kormánytól, mert ők aggódnak, hogyha ezen az úton indulnak el, akkor sosem mennek el onnan a táborból az emberek. Értem az aggájaikat, ennek ellenére rendszeresen felvetjük ezt a témát. Összefoglalva tehát elmondhatom, hogy nagyon súlyos a helyzet. Örülök, hogy önök figyelemmel kísérik ezt, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tudjuk, nyomon kövessük, hova kerülnek a segélyek. Nagyon szigorú ellenőrzési keretet alakítottunk ki ebben a konkrét esetben külön, és el kell, hogy mondjam, a mindent elkövetünk vannak érdekében, hogy a politikai szereplőkkel is kiépüljön az a kapcsolat, ami alapján valamiféle megoldás születik, de ez nem az én kezemben van, talán az ENSZ az, amelyik az egész folyamatot a főtitkár vezetésével végig tudja vinni. Mindenek előtt megállapodást kellene kötni arról, hogy legyen egy népszámlálás, hogy tudjuk hányan vannak ott, aztán egy népszavazást kéne tartani, és önök is tudják, hogy népszavazást ígértek a az ott élő a szauli embereknek, de politikai okoknál fogva a szauriak ezt nem kapták meg, de szerintem ez lenne az egyetlen módja a megoldásnak. Egyelőre abba hagynám, és amennyiben további részletekre kíváncsiak rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyra becsüljük, hogy ön törődik ezekkel a dolgokkal, ezt nem is vitathatja el senki öntől, de nagyon nehéz ez a konfliktus. Mi csak azt akarjuk biztosítani, hogy a humanitárius segély nevezessen oda, hogy a megoldás elakadjon. Persze van egy néhány kérdésem, itt az áfát említette, az algériai áfát. Milyen magas az algériai áfa évente? Ez az első kérdésem. A második kérdésem, ha jól értem, akkor 36 audit volt, és 8 a helyszínen. A legutóbbi helyszíni audit, ez mikor volt? És a kérdés, hogy mennyi a menekültek száma, hát ez tényleg vitatott kérdés. Ön hogy gondolja, hányan vannak? Van egy régebbi becsés, 2007-es, 90 ezerrel, persze meghalnak, születnek az ilyen táborokban, az algériai hatóságok könyvelést vezetnek, de nem engedik, eh, hogy belenézzünk, de ez teljesen elfogadhatatlan, hogy a donorok eh, abszolút nem látják, hogy milyen számok azok, amelyekkel dolgoznunk kellene valójában. Aztán egy filmet is adtam önnek, ami egy marokkói tévé mutatta egy politikai magazin keretében, és hát a marokkói sorry, ö, ö, ö, népet vizsgálták, és hát ott a piacon árulták azokat az élelmiszereket, amiket a segélyekbe juttattak el oda. Ön is ismeri ezt a helyzetet. Milyen ismeretei vannak most önnek arra vonatkozóan, hogy ez a történet folytatódik, aztán persze a következő számos hírt hallani, hogy itt a táborokról Mali felé, tehát átmeneti állomásként használják további menekültek. Adott esetben mennyiben jelentenek ezek a táborok egy központot sokak számára. Nagyon különbözőek a hírek itt, amiket kapunk, ez nyugtalanít bennünket, mennyire mozognak szabadon, a számonak további hírek is, például, hogy a táborokban egyáltalán nem szabad, szabadon mozogni, tehát ott ö, e, rögzítik az ott élő embereket, nem mehetnek tovább, és önnek milyen ismeretei vannak ezzel kapcsolatban? A világ élelmezési programmal kialakított kapcsolat milyen, hány embert látnak el, ki az, aki valójában segít az ottani embereknek, a szaori menekülteknek, akik a táborokban vannak, hogy ne, hogy ne támadják meg őket, például ki biztosítja ezt ezért hálás lennék, hogyha erre vonatkozóan némi információval szolgálna, és hogyan tudják kizárni, hogy a kettős finanszírozás alakul ki. Köszönöm szépen a válaszait. Parancsoljunk. Um, Madam President. Elnök asszony, konzultáltam a kollégámmal, mert uh, ő járt ott, és ő ismeri a legjobban a helyzetet, ami tőlem telik, ezt megpróbálom a válaszban elmondani, és uh, később még ezt kiegészítem, mert nem uh, fogok úgy tenni, mintha válaszoltam volna arra, amire nem tudok. Ha nem tévedek, tavasz ősszel jártunk ott utoljára, ez volt az utolsó látogatás. Ez a 36 látogatás 2003 óta rendszeres időközönként zajlott, 8 ellenőrzés helyben zajlott de ezt hát itt a kollégáimtól már megkapom a pontos adatokat, nem csak az utolsóról, hanem az azt megelőzőikről, hiszen a dossziénkban minden adat megvan az áfa. Ezt is fogom ellenőrizni. Úgy emlékszem, hogy 15 százalék, de nem vagyok biztos abban, hogy a teljes értékre vetítik az áfát. Én úgy emlékszem, hogy 15% százalék a standard áfa kulcs, tehát nem Európában 22 körüli, hanem annál alacsonyabb. De ez a fontos, hogy minek az alapján alkalmazzák az áfa kulcsot, tehát mire vetítik. A kollégám azt mondja, hogy kb. évi fél millió euró, azaz ez a teljes segélynek az 5%-a de nagyon konkrét számokat fogok megküldeni önnek, hogy egy teljes áttekintése legyen. Menekültek száma. Nos, ez kapcsolódik a referendum kérdéséhez. Az UNHCR-val tárgyaltunk, és próbáltuk elérni náluk, hogy számolják át újra és újra de hát mindig falba ütközünk. Nem a mi hibánk ez, hanem az ENSZ eh, rendszerének a hibája, mert az ő, nekik van mandátumuk arra, hogy megszervezzék a népszavazást, a eh, népszámlálást. Nagyon eltérő számok eh, körögnek, köröznek, 175 ezer volt az egyik szám, az Olaf jelentésében 90 ezer szerepelt, és hát ez az a szám, amivel mi is dolgozunk, hogy most ennél a valóság több vagy kevesebb, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy a menekült táboron belül a szülési ráta nagyon magas, tehát nagyon sok gyerek születik, és igazából azt nem látjuk, hogy sokan elhagynák a tábor. Persze vannak ilyenek is, de nem nagyon nagy számban, mert vannak utazási korlátozások. Nagyon pontosan rákérdezett arra, hogy vajon ismét találtunk-e a piacon árusított segélyből származó árukat, persze nem ellenőrizzünk minden nap a piacokat, de a munkatársaink, ha a táborokban mennek, akkor igen, azért ott körülnéznek, és ahogyan mondtam, havonta egy-két hétig ott tartózkodnak Tintumf körülében, a Tajuni, a Daklaki táborban, Remélem, ezek, ezek nem az általános ismert városok nevei, hanem a táborokat a korábbi spanyol szaharai városok nevéről nevezték el. Tehát pedig nem láttunk ilyet. Persze nem zárhatom ki, hogy nem találunk majd valamikor ilyen árukat, mert van olyan utasításunk, hogy ezt ellenőrizni kell, de eh, mint mondtam, eddig nem találtunk ilyet. A, a, a világ nemzetközi élelmiszer program erre vonatkozott a következő kérdése. Az UNNCA-val együtt van egy, Tintufban egy iroda, és emellett Rabuniban. Nem tudom pontosan, hogy hányan dolgoznak ott, de legalább 20 Eh, hogyha még hozzáárjuk, eh, hozzáteszük, a, hozzászámítjuk a logisztikában dolgozókat is, és az egész adminisztráció, de itt is egész pontos adatok eh, fogok önnek küldeni arról, hogy ott helyben egész pontosan hányan dolgoznak. Említette a kettős finanszírozást. Nos, pont ezt ellenőrzik a, az auditoraink és az ENSZ szervezetek könyveihez hozzáférünk. Persze a híres FAFA rendelet köt minket, azaz el kell fogadnunk azt, ahogyan ők auditálnak. Hogyha valami gyanúsat találunk, akkor kérhetünk dokumentumokat tőlük és pontosan ugyanannyira az ENSZ szervezeteknek is érdeke, mint nekünk, hogy elkerüljük a kettős finanszírozást így elég biztos fejek abban, hogy ők is értik, hogy ez mennyire, érzi, ez mennyire érzékeny kérdés, és ezért gondoskodnak arról, hogy ne legyen ilyen helyzet. Végül említette az instabilitás veszélyét. Hát nincs velem itt puska, de nagyon meglepne, hogyha a menekült táborokból ugye fiatalok éjjelente nem hagynák el a tábort, és ott mászkálnak, és talán más érdekes csoportokhoz csatlakoznak a sivatagban. Ez a fő aggályunk, mert ha instabil a helyzet a táborban, hogyha nem elégedettek az emberek, ha nincs semmilyen perspektívájuk, akkor különösen a fiatal férfiak esetleg fura gondolatokra jutnak ezért kell, hogy megszülessen a válsággal kapcsolatban a politikai megoldás, vagy távlatot kell adnunk ezeknek a fiataloknak, mert nem lehet megoldás, hogy minden így megy tovább. Hát ez persze nem az én kompetenciám, és amíg nem látunk ilyen megoldást, attól tartok, hogy addig hát ott kell maradnunk, és jelen kell lennünk. Köszönöm szépen hát minden érintetnek kívánom, hogy találjanak megoldást. Ajánl a Szender képviselő. Köszönöm szépen. Hát ismét foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Más szervezetekkel együtt működve, voltak már más helyzetek is, amikor a bizottság humanitárius segét folyósít. Szerettem volna több számot hallani, hogy összehasonlításokat tehessünk. Jó, itt most 90 ezer menekültről beszélünk, de mondjuk a kenyai, palesztinai táborok számait is szívesen látnám, hogy tudjunk összehasonlításokat tenni. De másik dolog. Én gondolom, hogy kaptunk marokkóiaktól is információkat, ahogyan ezt az elnök asszony is említette, és azután a, ugye a szarai menekülteknek a sajnálatos helyzetére vonatkozóan sajnos Algériától nem kaptunk tájékoztatást. A marokkói újságok, ezt tudjuk, elég konkrét képet vázolnak fel, hát az éves jelentés áprilisi közítétele előtt jelentek meg cikkek, és sajnálatos lenne, hogyha csak egy oldalon Marokkótól kapunk információkat, hiszen itt két érintett fél van. A szaharaik sajnos áldozatok, őket sújtja a legjobban ez a válság, hiszen egyfajta politikai háború zajlik Marokkó és Algéria között. Ezért kérem, hogy a szakbizottság valamilyen delegációja látogasson el mind a két helyszínre. Talán Marokkó barátainak a kíséretében, ugye az a marokkói lobby szervezet, lobby csoport, és legalább a másik oldalt is meg kellene néznünk, hogy magyarázatot kapjunk arra, hogy mi is történik ott tulajdonképpen. Tehát mind a két oldalt meg kell néznünk, ezért el kell fogadnunk a meghívást, hogy ellátogassunk a szaharai menekültáborba. Az én régiómban például idén nyáron 140 ezer menekült érkezett, és minden évben ezekből a menekült táborokból is érkeznek Spanyolországban menekültek, nagyon sok gyermek, és azért Spanyolországban ennek előszeretettel, mert a családok felveszik, befogadják a gyerekeket, hogy a nyarat ne kelljen a táborokban tölteniük. Itt vannak számaink is erről. Valóban nagyon sok olyan család van, akik évről évre nagyon sok gyereket befogadnak. És ezeket a gyerekeket azután nem tartják vissza, ha csak a poliszárius akarja. Természetesen ez a helyzet is nagyon nehéz. Azután az instabilitás, hát ezzel kapcsán nagyon óvatosan kell fogalmazni. Nem mondhatjuk azt, hogy lelépnek a táborból a fiatalok, ha nem tudjuk. Tunis szóval ugye elég jók a kapcsolataink, és elég nagy összegű támogatásokat folyósítunk. Sokkal több olyan fiatal van, akik csatlakoznak az ISIS-hez és részt vesznek a dzsihádban. Hogyha most ezt a szaharaóikra akarnánk mondani, hát ahhoz mindenképpen először bizonyítékok kellenének, Úgyhogy mm, tudom, hogy ugyanaz a helyzet, mint Kenyában vagy Palesztinában, de azért vannak híresztelések arról, hogy vannak ilyen instabilitással kapcsolatos problémák, de hát bizonyítékokra lenne szükségünk. Mert más területeken, ahol szintén nagy összeget folyosít az EU, szintén van ilyen instabilitás, úgyhogy ez egy valóban az érintetek számára nagyon fájdalmas kérdés, és hogyha itt velük kapcsolatban instabilitásról beszélünk, akkor kérem, hogy az Europol, vagy minden más szervezet, akinek ehhez köze van, jöjjön, álljon elő számokkal, konkrét nevekkel, vezetéknével, keresztnével, hogy kik azok, akik esetleg csatlakoztak ilyen terrorszervezetekhez. Itt tényekre eh, szabad csak támaszkodni. Úgyhogy ezt ezt kérem, és itt nagyon szigorúan kell eljárni, még mielőtt valakit megvádolunk, aki ártatlan. A finanszírozás. Itt az ENSZ-nél tudtunk tárgyalásokat folytatni, az érintett tisztviselőkkel, és Hát történelmi visszatekintésben mindig is probléma volt az ENSZ-tel együtt finanszírozni valamit. Ez nem kettős finanszírozás, hát úgy néz ki, mintha az EU ez ugye az EU finanszírozása, hogyha eltűnik az ENSZ-nél, hát akkor az ENSZ-nél ennek utána kell járni, itt az ENSZ-el valamilyen szabályokban kellene megállapodnunk, ahogyan Gressler asszonyon is mondta, erre, erre valóban szükség lenne hogy áttekintetőbb legyen a finanszírozás. Talán az ENSZ-re kellene megpróbálnunk nyomást gyakorolni, de nem a szaharaui menekültekre, akik már éppen eleget szenvednek ettől a helyzettől. Azután itt van a népszámlálás kérdése hát jó lenne ezt az EU tudná szabályozni, úgy, ugyanúgy, mint Gibraltárban, de hát nyilvánvalóan nem tudják ezt megtenni, vagy nem sikerült ez eddig. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és nem tudom, hogy a szaharaui meg kellene adni valamilyen csippet, úgy, mint a cigányoknak, hát ez sem lenne megoldás. Aztán itt a menek szatelites megfigyelés, hát ez sem működik. De ettől eltekintve ez az egy, ez egy nyitott kérdés Marokko és Algéria között, és ezért Marokko nem engedi a népszámlálás megtartását, Algéria sem, tehát ők nem érdekeltek ebben. A nekünk pedig hát persze kedvesek akarunk lenni velük, de azt sem akarjuk, hogy tovább romoljon a helyzet ezekben a táborokban, hiszen Észak-Afrikában már így is épp elég problémánk van, és olyan érzésem van, mintha tovább romlana a helyzet. Ami tehát a nép számlálás illeti kritikus a helyzet, emellett volt egy borzasztó asszály, hatalmasak az ellátási problémák, évről évre, tehát mi megpróbálunk befogadni gyermekeket, hogy nálunk töltsék a nyarat, és azután hát nyugodtan tudjanak visszatérni a táborokba. Itt 10 millió eurót költünk élelmiszerre, vízre, és szeretem volna tudni, hogy mondjuk összehasonlításban mennyit fizetünk Kenyának és Palesztinának. Jó lenne hát összehasonlítani ezeket a számokat, és látni azt, hogy ha vannak hibák, akkor azt is el kell ismerni, de nem elég, hogy mindenféle gyanakvás híreszteléseknek bedőjük, vagy ez irányítsa a fellépésünket. Nagyon sajnálatos, ami ezzel kapcsolatban az Olafnál történik. A marokkóiak és az algériaiak nem tudnak megegyezni, ezt teszik világossá, és most már nem komplex kérdéskörökről, hanem egy-egy kérdésekről beszélünk, de több itt az ellenőrzés, mint sok-sok a kapcsolatban, amiket más országoknak adunk, most nem akarok itt meg nevezni ilyen országot, itt mindenképpen egy humanitári szükséghelyzetben vannak ezek az emberek, akiket próbálunk segíteni. És Gressler asszony, hát egy kicsit talán szemrenyes tűnik, de azt mondom, hogy más helyeken két kézzel szórjuk a pénzt, holott itt sokkal nagyobbak a problémák. Úgyhogy mindenképpen arányos fellépésre van szükség, ez a mandátumunk nekünk, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és ahol a szükségesnél, a hasznosnál több az ellenőrzés, ott nem kell még tovább erősíteni ezeket a híreszteléseket, és, és persze azt nem szabad azt mondani, hogy több a probléma a szarai, szarai menekült táborokban, mint mondjuk Líbiában, ahol pedig szerintem sokkal sűrűsek a problémák, és sokkal több pénzt adunk oda. Hát azt mondom, nem hallottuk, hogy itt vádaskodnánk, vagy ilyen, ilyen híreszteléseket terjesztenénk. Nekünk itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban az a feladatunk, hogy egy ilyen 40 éve húzódó válság kapcsán, amikor az európai adófizetők pénzéből segélyeket folyosítunk, meg kell néznünk, hogy mi történik ezzel a pénzzel. És nem, persze nem akarunk a válság front vonalra kerülni, nem vagyunk őrültek, de azért nem tarthatjuk ki, nem mindenképpen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy eljut a pénz oda, hova szálljuk őket, hiszen arról hogy ki hibás, vétkes, ki nem, ezt én nem tudom megítélni, csak azt tudom megállapítani, hogy mindenképpen akkor járunk el jól, ha időnként megvitatjuk ezt a kérdést, mert ha nem teszik meg, ugye mi vagyunk talán az utolsók, akik ezt megtehetik, ha nem teszik meg, minden megy tovább, és akkor majd 1000 kalóriáról már e, le kell mennünk 800 vagy 400 kalóriát, ebből már nem élnek meg emberek, és ugye a végén e, az emberek barátai egyedül ezek a költségvetési ellenőrök, senki nem törődik mások velük. E, nekünk azonban feladatunk, hogy az Európai Unió által fizetett humanitáris segélyeket, folyosító alapot is védjük, hogyha semmi nem rosszabb a humanitárius segély folyosítói számára, mint ha azt tudják, hogy nem jut el a pénz oda, ahova szánják. Nem híresztelésekre hagyatkozunk, hanem ellenőriznünk kell, hogy mi igaz ezekből a híresztelésekből. És hát elég síralmas, hogy itt ugye nem Eh, tartozom semmilyen táborhoz, én csak azt akarom, hogy jusson el a pénz eh, oda, ahova kell, és eh, ezért Ayala Sender kolléganő kérdésére hát ezt tudom mondani. 6 millió euró vízre és javításokra, hát erről szeretnék egy kicsit többet tudni, hogy mi ez a 6 millió euró mert gondolom, hogy hát nehéz vizet szállítani a Szaharában, a sivatagban, de talán erről a 6 millióról tud még nekünk mondani valamit, és kérem ne feledkezzen meg a Szender képviselőszön kérdéséről sem, igazgató úr. Perhaps uh, uh, just one word. Lehet, hogy félreértettek valamit, amit mondtam az imént, ezzel kezdeném. Uh, tehát én természetesen nem állítom azt, hogy ezek a táborok az Alkaidának a kiképző központja, ilyen nem mondtam, de azért nézzük meg, hogy a World Food Program hogyan vélekedik az ottani helyzetről. Ők azt mondják, hogy azok a feszültségek, amelyek a menekültáborokban uralkodnak, egyszerűen kezelhetetlenek, és hogy sokszor a fiatalok szélsőséges csoportokhoz sodródnak tehát nem mondom, hogy az alkaida fészke vagy melegágya a menekültábor, de vannak ezzel kapcsolatos problémák. Ami a kenyai helyzetet illeti, természetesen az összehasonlító adatokat Kenya esetében, Palesztina esetében is el fogom küldeni. Valóban nagyon érdekes lenne, hogyha ezeket a válsághelyzeteket is megnéznénk, és össze tudnánk hasonlítani az ottani helyzetet, az, össze, az ottani számadatokat. Azt tudom, hogy a számadatok természetesen sokkal magasabbak, tehát tudjuk, hogy 10 millió az 10 millió, a DAB esetében 50 millió, sőt, ez folyamatosan növekszik. Palesztinában egyébként csökkentek az adatok, de az évek során azért itt is nagyon komoly menekült számmal kellett megbírkozni. Ami a kettős finanszírozást illeti, az a szerencsétlen valóság és igazság, hogy összesen három donorunk van. Hát ez eléggé drámai, tragikus helyzet, az Egyesült Államokra lehet számítani, az Ekóra és Spanyolországra. Olaszország nem olyan rég kilépett a finanszírozók köréből, és a többi eddigi finanszírozónk is kilépett a körből, úgyhogy összesen három finanszírozási forrásunk van, ezért a kettős finanszírozásra nem sok lehetőség marad. Ami a 6 milliót illeti, a legfontosabb költség, a víz és a higiénia biztosítása, tehát hogy azok a víz elosztó központok, amik eddig működtek, továbbra is működjenek, a WC-k, a mosdók működjenek, a zuhanyzók működjenek, hogy az emberek el tudjanak menni a mosdóba, meg tudjanak fürdeni, és hogy ne legyenek további betegségek a rossz higiéniai körülmények, vagy a vízhiány miatt. És természetesen ezeket a, ezeket a helyeket fenn is kell tartani, javítani is kell. Ami pedig a szállítást illeti, természetesen itt is gondolnunk kell azokra a partnerekre, akik a teherautóikkal szállítják ezeket a szállítmányokat. Nyilván egy sivatagban történő szállítás elég nehéz, ezeket a teherautókat folyamatosan javítani kell, szerelni kell, úgyhogy ez a 6 millió azt hiszem, hogy valóban ezekre a célokra eléggé jogosan és hamar elkölthető sind auch gerne bereit, uns die Übersicht über die. Nagyon szívesen áttekintenénk még ezeket a kimutatásokat, a számokat, a humanitárius konfliktusokra folyosított segélyekkel kapcsolatban. Most csak annyit tudok mondani, hogy hát ez egy nagyon nehéz történet, és miután az egész világon egyre súlyosabb a helyzet, az ECHO költségvetéséhez hozzá kell nyúlnunk, azt hiszem, ezen egyetértünk. Persze jó lenne, szép lenne, ha minden konfliktust meg tudnánk oldani. A kérdés az, hogy azok a megoldások, amelyeket a marokkai és algériai nagykövetek próbálnak elérni, létrehozni, hát nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió is ezen még tovább gondolkozna. This is this is exactly what we have been egészen pontosan ezt mondtuk mi is, úgyhogy tökéletesen egyetértek azzal, ami itt elhangzott. A külügyi szolgálattal komoly vitákat folytatunk arról, hogy hogyan lehetne összehozni a partnereket. Az ENSZ részéről is elindult a mediáció, de egyelőre még nem sikerült ezt a közös tanácskozást összehozni. Úgy tűnik, hogy tulajdonképpen egyik érintett államnak sem igazán érdeke az, hogy minél hamarabb leüljünk egy tárgyalóasztalhoz. Mi természetesen megpróbálunk nyomást gyakorolni ebbe az irányba. És még valamit szeretnék elmondani az ilyen jellegű válsághelyzetről. Tehát az a tény, hogy nekünk ilyen válsághelyzetekkel kell foglalkozni, ez tulajdonképpen leblokkolja a költségvetésünk egy jelentős részét, és ezek vésztartalékok lennének. A, foglal a fejlesztési főigazgatósággal is együtt kell működnünk. Hogyha megnézzük a libanoni Bekavölgyben bekövetkezett eseményeket, akkor ott részben enszes segítségnyújtásra került sor, másrészt viszont a saját fejlesztési pénzeinkből tudtuk azokat a hosszú távú beruházásokat elindítani, amelyek például iskolafejlesztésre amelyeket például iskolafejlesztésre vagy iskola építésre használtak fel. Tehát ez részben humanitárius, részben fejlesztési pénz volt. Úgyhogy még egyszer csak ezt szeretném volna, szeretem volna elmondani ezeknek a tartalék pénzeknek a mechanikájáról. Mindig ugyanaz a probléma. Humanitárius segély és fejlesztési politika közötti interfésznél láttuk, hogy mi volt a helyzet haiti van hogyha mi marad a eh, humanitárius segélyből mondjuk egy év után, ez ugye elfogyott, megették, megitták. Eh, Bácsit is kollégája szó. Elsőgerem a pirminike. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt azt hiszem, hogy nagyon sok alapvető kérdést, alapkérdést is fel kell vetnünk, nem csak a humanitárius segítségnyújtás összegéről vagy mértékéről kell beszélni, hanem arról is, hogy milyen alapelvek alapján nyújtunk segítséget. És nagyon sok esetben a politikai kérdésekről le kellene választanunk a humanitárius kérdéseket. A menekültek helyzete ugyanakkor nagyon szorosan kötődik politikai kérdésekhez, tehát tudom, hogy ez a leválasztás nehéz. A külügyi szolgálatnak és a bizottságnak is természetesen az az érdeke, hogy az ENSZ-el megfelelő együttműködésben tudjunk dolgozni. De hogyha jól értettem, akkor itt most uh, tulajdonképpen technikai kérdéseket kell felvetnünk, hogy hogyan lehetne a magas számú menekültet ezekben a táborokban megfelelőképpen ellátni. Hallottuk az adatokat a bizottság részéről, és ezek után, az adatok után, vagy ezek alapján, az adatok alapján nem meglepő, hogy egyik érintett ország sem igyekszik leülni a tárgyalóasztalhoz és megoldani ezeket a problémákat. Amikor vannak kiskapuk, akkor azok, akik szeretnének visszaélni a helyzettel, meg is találják ennek a módját. Hogyha van lehetőség a visszaélésre, akkor a rossz indulatúak vissza is fognak élni a helyzettel. Ezért az Európai Bizottságnak és a külügyi szolgálatnak sokkal jobban oda kellene figyelnie ezekre a kérdésekre. Nagyon sok menekültet kell ellátniuk ezeknek a táboroknak, és jobban fel kellene mérni hogy mennyi pénzre van szükség. Tehát onnan kellene megközelíteni a kérdést, hogy van X menekült, és hogyha nekik napi 800 kalóriát akarunk adni, akkor ahhoz mennyi pénz kell. Így kéne elindítani a számítást. Főigazgató úr. Igen, azt hiszem, hogy a problémák onnan indulnak ki, hogy nem sikerült megegyezni. Egyelőre a 90 ezres számmal dolgozunk, az ENSZ részéről is és a mi részünkről is. Természetesen jó lenne ezt felülvizsgálni, napra készíteni, de igazából senki sem kérdőjelezi meg, hogy nagyjából 90 ezer menekült van. És mivel folyamatosan csökken a támogatási szint, ezért írják nekünk a levelet a partnerek, hogy mivel csökken a finanszírozás, ezért kevesebb kalória tartalmú élelmiszer tudnak a menekültek számára rendelkezésre bocsátani. Tehát, hogy volt már egy csökkenés, és további 400 kalóriás csökkenésre kell számítani valamikor idén. Kitalálhatnék most számokat, de hát nincsen lehetőségünk arra, hogy oda menjünk és pontosabb adatokat hozzunk. Ez az az elemzés, ez az a becslés, amit egyelőre minden fél elfogad. visszaélésre egyelőre nem derült fény. Tehát nagyon sok elemzést végeztünk a helyszínen, és nem találtunk visszaélést sokáig dolgoztam az Olafnál, úgyhogy tudom, hogy hogy működnek az eljárások. Hogyha találtunk volna egyértelmű nyomot, bizonyítékot visszaélésre, akkor azonnal az Olafhoz fordultunk volna. Minden hónapban ott vagyunk, és részletesen elemzünk mindent, de nem találtunk eddig visszautalásra vonatkozó, visszaélésre vonatkozó bizonyítékokat. Akkor még egy pontosító kérdést szeretnék feltenni. az imént elhangzott, hogy 125 ezerrel kellene számolnunk, és nem 90 ezerrel. Hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül az élelmezés ebben az esetben ezekkel a számokkal dolgozva, akkor azt hiszem, hogy ki lehetne számolni a konkrét adatokat. Gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor a humanitárius segényként nyújtott élelmiszer végül piacokra kerül, és ott pénzért értékesítik ezeket, és egyszerűen nem jutnak el a menekült táborokba a menekültekhez. Úgy gondolom, hogy a jövőben pontosabb számokkal kellene dolgoznunk, hogyha 90 ezer, akkor ellenőrizzük le, és egyezzünk meg abban, hogy 90 ezer. Ajánlás Szender képviselő. Köszönöm szépen. Igen, hogyha megnézzük a régebbi jelentéseket, akkor ott szerepelt ez a 125 ezeres adat, és a műhold felvételek is ezt igazolták. De hogyha 90 ezer, akkor 90 ezer, viszont hogyha csökken a szám, akkor végül is indokolható az, hogy a költségvetés is csökken. Az élelmiszer segélyként nyújtott kalóriák csökkentése természetesen nem jó és nem elfogadható, ezzel kapcsolatban valamit tényleg tennünk kellene. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen arányban használnak fel humanitárius segélyt, illetve fejlesztési segélyt. A humanitárius segélyre általában sokkal kevesebb, szerényebb összegek állnak rendelkezésre, mint a fejlesztési támogatásra, de hogyha körülbelül egy százalékos megosztást tudna mondani, az nagyon hasznos lenne. és amennyiben humanitárius segítségnyújtási pénzek nem állnak rendelkezésre, át lehetne állni egy kicsit jobban a fejlesztési támogatások felhasználására. A paleszti helyzetet ismerem, a kenyai helyzetet nem nagyon, de most utána fogok nézni, hogy össze tudjam hasonlítani az algériai helyzettel. A fejlesztési támogatásokra mindig sokkal több pénz áll rendelkezésre, ezért jó lenne, hogyha ezeket is fel lehetne használni. Egyébként itt olyan országokról van szó, ahol egyébként normális esetben nincsen élelmezési probléma. Az imént azt mondta, hogy nem láttak visszaélésre utaló jeleket, hogyha a menekültek nyilvántartásba vétele, megszámlálása megfelelőképpen zajlott, és a jelenlegi adat 90 ezer fő, akkor ezt valószínűleg el kell fogadnunk, és nem hiszem, hogy indokolt lenne ezt megkérdőjelezni. Voltak azért visszaélések, hiszen az Olafnak voltak vizsgálatai ebben a témában, most nem tudnám megmondani, hogy pontosan hány évvel ezelőtt, de hát mondjuk egy nyolc évvel ezelőtti Olaf jelentést előszedni a fiókból és lerázni róla a port nem biztos, hogy a legcélra vezetőbb, inkább a jelenlegi helyzettel kellene foglalkozni, és meg kellene próbálni napra készíteni az adatokat. Na most, hogyha abból indulunk ki, hogy a 90 ezer mindenki által elfogadott adat nem találtak visszaélésre utaló jelet, akkor szerintem nincsen probléma. Tehát akkor honnan érkeznek a plegykák, és honnan érkeznek azok a különvélemények, hogy ezek mégsem helyes adatok. Tehát, hogyha 90 ezeret mindenki elfogadja, akkor mi, mi a probléma? Mert hogyha 90 ezeret mindenki elfogadja, nem erről kellene vitáznunk, a mi szakbizottságunknak valós problémákkal kell foglalkoznia. Hogyha megszámolták a menekülteket, megtörtént a népszámlálás, a nyilvántartásba vétel, és ezzel kapcsolatban nem volt semmilyen visszaérés, akkor erről nem kell beszélnünk, mert akkor megszületett egy elfogadható számadat, egy megbízható számadat, is kész, pont. Akkor nem erről kell beszélni azt kellene megnéznünk, hogy mik azok a témák, ahol nem folyosóplegykák alapján, hanem bizonyítékok alapján visszaélésre derülhet fény. Ezeket a kérdéseket kell megvizsgálni. Úgyhogy kérdezem öntől, elnök asszony, és kérdezem a főigazgató úrtól is, hogy akkor végül is most melyek azok az intézkedések, amelyek megkérdőjelezhetőek, és ezeket hogyan ellenőrzik. És még azt is megkérdezném, hogy ezek az ellenőrzések, amiket elvégeznek, ezek mennyibe kerülnek? Hány millió euró? Mert nézzünk rá azokra az emberekre, akik az éhhalál szélén állnak, és akkor mi pedig a fejük fölött elképzelhető, hogy haszontalan ellenőrzésekre 10 milliókat költünk el. Ezt nyilván maguk a menekültek is tudják, hogy nem az égből hullik eléjük az étel, hanem tudják, hogy ezt valaki kifizeti. Nyilván tudják, hogy ha csökkennek az adatok, hogyha csökkennek az adagok, ha csökkenteni kell az adatokat, akkor ez azért van, mert egyszerűen nincsen elég pénz. Európa. Európában különbözőek az észlelések, ezt elmúlt vasárnap is láttok az én adófizeteim számára 10 millió, azért 40 éven keresztül 400 millió, hát ez egy olyan összeg, amivel érdemes foglalkozni. Egyébként ez egy follow-up a mentesítést követően. Szőrenzen főigazgató úrral tárgyaltam az irodában, azt mondta, hogy misszióval megy a helyszínre, és megmondtam neki, érdekes lenne valamennyiünk számára megtudni, hogy mi az eredmény. Ezért jöttünk ma össze, és Szőrendszer úrtól ma megtudjuk, hogy mi lett az eredménye ennek a találkozónak, ami engem illet. Én egyébként szívesen meghallgattam volna az irodámban, és de gondoltam, hogy fontos lehet ez mindenki számára. Volt a mentesítésben két szakasz, és itt számos módosító született ehhez. A kollégák álltak elő módosítókkal, és itt gondoltam, hogy érdemes egy follow megcsinálni, és továbbra is kitartok emellett, és persze azok a kollégák, akik ma nincsenek itt, talán a nyári szünet miatt van már ez, én fontosnak tartom összefoglalva. És az Olaf jelentés a 2003-as van -e? valamiféle információjuk a személyek, akiket ott megemlítettek, akár név szerint is, hogy tehát adott esetben az élelmiszereket ott elcsalták, ellopták, akik ott szóba kerültek név szerint. Biztosítva van az, hogy ők nem férnek hozzá a mi élelmiszerünkhöz, de vali kollégát még előre vesszük, jó? Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék reagálni. Igyekeztem ezt a helyzetet egy kicsit alaposabban megnézni, megnéztem a térképet is és hát nyilvánvaló, hogy a gyarmati időszak után marokkói területeket szállt meg, és hatalmas hát falat is létrehoztak ott, hogy a konfliktust valahogy lekorlátozzák. Aztán itt van ez a konkrét tindufi probléma, csak fényképről ismerem, nem jártam ott, de hát fejlődésről beszélni, ez nem elég konkrét dolog. Nincs ott semmi a sivatag közepén, mit lehet ott fejleszteni. Minden esetre 90 ezer ember nagyon nehéz körülmények között él ott, és igaz van, ha azt mondja, hogy óvni kell az adófizetőt, és talán ne támogatnák az Európán kívüli kiadásokat, de hát az adófizetők azok mondjuk a katonai kiadásokat is elfogadják egy páncélos ötször annyiba kerül, mint amit mi itt elköltünk humanitárius segélyként, embereknek akarunk segíteni, erről van szó. És úgy gondolom, hogy ez a dolgunk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek, ezt politikai szinten kell látni. Persze nyilván ellenőrizni lehet azt, hogy hogyan költik el a pénzt, és azt is értem, hogy adott esetben elkezdenek élelmiszert eladni, ilyen előfordul biztosan. Mi más csináljanak az adott helyzetben? Nekünk nyomást kell gyakorolnunk, hogy politikai megoldás születhessen. Hát mi is politikusok vagyunk. Humanitárius szempontból egyszerűen az a dolgunk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek, hiszen vízhelyzet alakult ki, segítségre szorulnak, ezért kell politikai megoldáson dolgoznunk. Nekem azt mondták egyébként, hogy Marokkó ezt a nyomást gyakorolta, hogy az embereket ilyen válságos helyzetbe hozza. Ezért aztán nekünk Marokkóra kell nyomást gyakorolnunk, hogy ők álljanak elő megoldási lépésekkel konkrétan nem engedhetjük meg, hogy ezeket az emberek nem magukra hagyják, és azt sem engedhetjük meg magunknak hosszú távon, hogy folyamatosan költsük a pénzt. Nyilván európaiként van fogadókészség bennünk, mi gyarmatosítottunk ott, és hát most némi kis pénzügyi hozzájárulással állunk rendelkezésre, hogy az emberek enni tudjanak, de politikai megoldásra szükség van. Nem lehet időt vesztegetni természetesen hát itt meg kell nézni a lepecsételt leblombázott autók, teherautók, de hát Ayel az ember azt mondja, hogy nagyon drága az ellenőrzés önmagában is, de hát továbbra is nyilván lesznek látogatások, hogy helyszínen megnézzük. Hát, hát, nyilvánvaló konkrét adatokra szükség van, politikai nyomást kell gyakorolnunk szerintem valamilyen dokumentumot kéne készítenünk, hogy a dolog megoldódjon. Különben nem oldódik meg soha. 90 ezer ember az nem kevés. És hogyha ők elvesztik a reményt a probléma megoldásra, mi pedig mossuk a kezünket. Nem látok más megoldást, mint hogy politikailag állást foglaljunk és követeljük a megoldást. Így tudunk eleget tenni az elvárásoknak. Talán érdekes lehetne még az ellenőrzés költségéről valamit mondani, főigazgató úr, parancsoljon. Valóban mm, konkrét számokat is tudok mondani, egy példát mondanék, de hogy van egy eko irodánk Algírban egy személlyel, plusz egy asszisztenssel, van egy autónk, ez mondjuk mintegy 300 ezerbe kerül egy évre. Csak hogy a nagyságrendet megfogalmazzam. Mi egyébként kérjük az élelmező, világélelmezési programot is, és más szervezeteket is, hogy ellenőrizzenek. Tehát más is ellenőriz, és meggyőződésem, hogy sokkal több ellenőrzés van ebben a konkrét esetben, mint más esetekben, mondjuk Szíriában, Szírián belül, ahol sokkal nehezebb ellenőrizni, sokkal bonyolultabb. Mi eh, ugye Szírián kívül ellenőrzünk, és amikor visszajönnek a teherautók, akkor is ellenőrzünk, de hát bent nem vagyunk jelen. Na, az egy nagyon kockázatos ellenőrzés lenne. Ami pedig az ön konkrét kérdését illeti, a neveket illetően, elnök asszony, tehát igen, többször a partnereinkkel mm, vizsgáltuk, hogy ezeket az embereket újra hozzáengedték az elosztáshoz, akik egyszer részt vettek egy ilyen csalásban. Tudjuk, kiről van szó, és ezeket kiemeltük onnan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ajjel az Ender kolléganő szeretett volna még hozzászólni. Köszönöm szépen. hogyha azt tervezzük, hogy egy auditot készítünk majd valamennyi humanitárius segély esetében, akkor meg lehet nézni a különbségeket, a mennyiségi különbségeket az a fejlesztési segélyek és a humanitárius segélyek között. Talán később érdemes lenne ezt megnézni a szakbizottságnak, meg kell néznie, hogy mi valójában a célja egy ellenőrzésnek, hogy az adófizetőket kielégítsük. Váli úr joggal mondta, igen, az adófizető sok mindent gondol, és saját szempontjai alapján ítéli meg az ilyen helyzetet. Miért segítünk? Mert lelkiismeretünk van, és az ENSZ-szel együtt fellépünk, és természetesen döntést kell hozni adott esetben, de a végső döntés Algéria és Marokkó ügye. Azt jó lenne tudni, hogy mi volt a fő célunk valójában. És eh, ezt a célt kell támogatni a számoknak és az ellenőrzéseknek is. Csak az ellenőrzés kedvéért ellenőrizni az eh, inkább árt, mint használ. A második pont, látom, hogy honnan jönnek, hogy azt mondja, hogy sok módosító volt a költségvetéssel kapcsolatban a mentesítésnél de uh, itt volt az Olaf jelentés, e, valaki odaadta önnek ezt a jelentést, és e, úgy gondolom, ön megnézte a jelentést. Szerintem itt van egy politikai vetülete is ennek. Minden esetre ön szerintem nem nézte meg, hogy pontosan honnan jönnek az adatok, hogyan került be az ide nem azért jöttünk ide, hogy a könyvelést elintézzük, hogy egyszerűen támogatást akarunk a politikai döntéseinkhez. Ez nem véletlenül történik. Ön azt szerette volna, hogy ezt a jelentést jobban figyelembe vegyük, ami 8 évvel ezelőtt született. Ez függ össze a mentesítéssel. Ez történt. És értem én, hogy mi miért történik, itt az iroda, stb. legyen koherensek, nem a mentesítés miatt. Ön előadó volt a, a mentesítés kapcsán, és már akkor említette a nyolc évvel ezelőtti jelentést a jövőben. Fontos, hogy megindokolja a dolgokat. Itt nem a mentesítésről van szó, itt ez összefügg valamivel, ami még a mentesítés előtt történt. Ön is tudja, hogy a mentesítést hol erre, hol erre használják fel Ezért tartom fontosnak, hogy legyenek információink, és hogyha itt döntés születik a humanitárius segítségnyújtás megszüntetéséről, akkor az választóinak el kell magyaráznia. Én ezt nem tudom elmagyarázni a választóinak, vonatkozik a Szíriára és Ukrajnára is. Én nem tudom ezt elmagyarázni. Európa kapcsolatban áll ezekkel az országokkal, segítenünk kell nekik, de legyünk készek arra, hogy elmagyarázzuk, hogy mit miért csinálunk. Emlékeztetni szeretnék arra, amit ön mond, az nem igaz. Az Olaf jelentést csak idén tették hozzáférhetővé, nem volt nyilvános, és nem ismertük ezt a jelentést, senki se ismerte a jelentést. Egyszer csak az asztalra került, talán ön megengedheti magának, hogy humanitárius segélyek esetében a csalásra való utalásokat ignorálja. Szerintem nem jó ötlet ezt ignorálni, ezért ez szerepelt a mentesítéssel kapcsolatos jelentésben, aztán szavaztunk, a módosítókra, aztán plenárisra került, és a plenárison ezekkel a szakaszokkal együtt megkapta a többséget. Megszavaztuk ezt itt, én már távolról sem csak a mi ügyünk volt itt a szakbizottságban, a plenáris szavazott róla, most pedig egy megfelelő follow-up következik, ez lenne a mai célunk, ezért hálás vagyok, hogy újra beszélhettünk erről, hogy további információkat kaptunk, és hogy további információkat is kapunk, majd a főigazgató majd küld nekünk válaszokkal az én, meg az önök kérdéseire és minden esetre ezt várjuk, és köszönöm szépen, láttam, hogy amennyiben nem találkozunk önnel, a továbbiakban, mert előléptetésre számítunk, sok sikert kívánunk. A ön mindig jó, megbízható partner volt, már a korábbi funkciójában is gyakran hát vitatkoztunk is, de mindig jól működtünk együtt. Személyesen sok sikert kívánok, és minden jót a jövője szempontjából személyesen is. Köszönöm az eddigi munkáját, amit velünk is értünk tett. Persze nem mindig egyszerű helyzetben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy szót nagyon hiszek az emberek hangjában. Önök képviselik az embereket, önök fontos részei, központi részei az európai konstrukciónak. Én önökkel maradok. Tartsanak ki! Ezzel végül is a nyílt ülés, végre értünk, 30 perc koordinátorok ülése következik, és akik nem maradhatnak, azokat kérem hagyják el a termet, ha lehet, akkor csöndben és gyorsan. Mert csak 30 percük marad. Köszönöm, hogy itt voltak. Kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Ugye ma délután még van ülés, elnézést. Visszavontam.